Köszönöm szépen, elnök asszony. El kell mondanom, hogy a zöld frakció nevében nagyon üdvözlöm az ön vállalkozását, és a kettes szikra való hivatkozást kivált kép, amely a demokratikus értékeit ássa alá ezzel ennek megsértése az Európai Unió demokratikus értékeit, a korrupció mértéke és az átláthatóság hiánya ellen jó irányú megjegyzések ezek a zöld frakció nevében. Mi is szeretnénk, csak úgy, mint ön, módosítókat benyújtani. Tudjuk, hogy rövid a, a szöveg, de módosítókkal javítható. Betnyújtunk néhány olyan módosítót majd, amelyek nagyon tényszerűen támogatják az ön meglátásait, és nagyon sok információt tartalmaznak arról, hogy valóban de facto hogyan dokumentálhatóak ezek a jelenségek a korrupció, a szisztematikus korrupció alapproblémájára hívják fel a figyelmet majd. És ilyen módosokat át várhatnak majd. Másodszorban lesznek olyan módosítónkink, amelyek általánosabb értelemben az EU alap, EU támogatások céljait világosabbá teszik, és az átláthatóságot igyekeznek javítani, és és az európai unió pénzügyi érdekeinek világosabb védelmét irányozzák elő. A zárt ajtós megbeszélésen szóltunk az egypályázós tenderek problémájáról, ahol csak ugye egy pályázó indul, ezzel is foglalkozni kell, és hangsúlyozni e probléma jelentését. Végül pedig benyújtunk olyan módosítókat, elnök azt, hogy majd, amelyek a magyar intézmények működésképtelenségéről szólnak, az eljárások ellenőrzése szabályossága tekintetében a magyar számbevőszék részéről például a vizsgálatunk során az, e- az Olaf vizsgálatai és tényfeltáró újságírók munkája alapján kell szólnunk arról, hogy a magyar intézmények nem működnek megfelelően e tekintetben. Köszönjük a szöveget, elnök asszony, jó szöveg, de még lehet javítani majd a módosítókkal. Eh, mulțumesc, doamna raportor. <clears throat> Aș completa foarte puțin pentru că raportul este... Köszönöm szépen. Csak röviden egészíteném ki az elhangzottakat, a jelentés mindent tartalmaz. Én is ott voltam a delegációs úton Magyarországon. Annyit fűznék hozzá, hogy a tényfeltáró újságírást, a civil szervezeteket meg kell erősíteni. Ők képtelenek, egyre képtelenebbek megszerezni a szükséges információkat, és ez egy eh, súlyos gyengesége egy EU tagállam demokratikus rendszerének. Ez nagyon aggasztó, több szempontból is. Magyarországon az az ember benyomása, hogy az EU pénzek eh, lenyúlása gyakorlatilag eh, jog szerűen történik, és jogosnak tekintetik, és elvárás szinte, hogy az EU finanszírozzon projekteket, projekteket, de a feltételeket, amit az EU szabna, azokat meg lábbal tiporják. A hatékonyság, a tisztességesség szempontját és a célorientáltságot is. Ebben az országban a projektek 50%-át EU pénzekből valósítják meg, és éppen ezért meglepő, hogy a kormánypárt eh, Brüsszel ellenes propagandát, kampányt folytat, tehát miközben milliárdos összegeket eh, kap az EU-tól, folyamatosan EU ellenesen eh, cselekszik. Ez egy eléggé súlyos ellentmondás, és ezzel nem csak a saját országát vezeti meg, hanem elássa az Európai Unió működését és elveit az alapot arra bátorítom, hogy komolyabban és több vizsgálatot folytasson Magyarországgal szemben, a magyar kormányjal szemben, mert láthatóan az európai pénzek nem oda jutnak, ahova szánták őket, nem megfelelően valósítják meg a projekteket. A pénzekből sokan merítenek könnyedén és egyenesen a zsebükbe teszik azt, a kormánypárt főleg bűnösebben, és a lekövetés pedig nem megfelelő. A lakosság mindezt ugyan látja, de már csak emiatt is egyre negatívebb az EU képe, hogy az EU képtelen megakadályozni az EU pénzek ellopását. És ez is hozzájárul az EU szkepticizmushoz. Nem meglepő, hogy a nyugati EU európai polgárok is egyre kevésbé támogatják ezeket a projekteket, ha látják, hogy ezek a pénzek bizonyos szűk körök zsebébe vándorolnak, és más célokra használják őket, mint amire kirettek találva. Tehát a korrupcióval szemben sokkal-sokkal keményebben föl kellene lépni. De Jan kollega a következő. Köszönöm, elnök némi késéssel hallgattam a tolmácsolást. Szerintem ez egy jó alap ez a szöveg, amelyre építhetünk. Számunkra a jó kormányzás és a szabályok betartása rendkívül fontos. Magyarország tekintetében nagy kétségek adódnak ezekkel kapcsolatban és az első bekezdésben utalnak, utal is erre a szöveg. Szerintem ezt explicitebb módon is meg lehetne nevezni, és fogunk is módosító erre benyújtani. Másodszorban a prevenció, tehát a mit ö, hogyan lehetne prevenciót erősíteni, hogyan lehet a feltáró újságírók munkára jobban támaszkodni. Harmadik sorban pedig az európai intézmények szerepére hívnám fel a figyelmet, amely csak az a tény, hogy ilyen magas a százaléka az egyedüli pályázós eljárás tendereknek, ez önmagában kellett volna vizsgálatot indítasson az Európai Bizottsággal, és sokkal több információt kellene beszereznek, mint amit az Olafon keresztül kapnak az alapvizsgálatok alapján, és itt külön ajánlásokat is meg kéne fogalmazni. De az alap, a szöveg alapja kiváló, köszönjük, és a módosítókkal azt hiszem lépésről lépésre majd meg tudunk egyezni, támogatni fogjuk. Tamás Deutsch, bitte. Deutsch Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Elhangoztak az eddigi hozzászólásokban nyilvánvalóan politikai érvek. Ilyenkor elnök az, hogy mindig rászokott pirítani a magyar képviselőkre, hogy itt tárgyszerű vitát folytassunk, és a politikai érvek azok nem ide valóak. Úgy tűnik, hogy ez csak baloldali, zöld vagy kommunista képviselők tehetik meg az elnök asszony feddése nélkül ebben a bizottságban. Én azt tudom mondani, hogy sajnos az asztalunkon fekvő előterjesztés az nem egy Európai Parlamenti Bizottsági Vélemény szakmai színvonalát üti meg, ez egy politikai pamflet. Egy olyan politikai pamflet, ami sajnos abban a nagyon kevés tényállításban, amit megfogalmaz, sem felel meg a valóságnak. Úgyhogy ha megengedik, én most a mindenféle ostoba politikai vádaskodásokat, amit ideig elhangoztak, igyekszem nagyvonalon elengedni a fülem mellett. Engem leginkább arra emlékeztetnek ezek a politikai vádak, amikor hatalmas lelkesedéssel egy Dán kommunista képviselő szöveg szerepel a magyar alaptörvényben, hiszen az első mondatban már hátrányosan megkülönbözteti a nem hívő magyar polgárokat. Csak azt az apróságot felejtette el, hogy az új magyar alaptörvény első mondata az Magyarország himnuszának az első mondata, és ez a himnusz ez úgy szól, hogy Isten áld meg a magyart. Esze ágában sincsen kölcseinek, a magyar, híres magyar költőnek, aki a himnuszt e, e, írta, 150 évvel ezelőtt ágában nem volt hívő és nem hívő magyarokat megkülönböztetni. No de nézzük a tényeket. Többször hangzik el az, hogy Magyarországon az egy ajánlat tévős eljárásoknak az aránya az 36 százalék. Tisztelettel szeretném tájékoztatni önöket, hogy az Európai Unió minden hivatalos nyilvántartásában, és Magyarországon is bárki által hozzáférhető hivatalos, az objektivitást meg nem kérdőjelező nyilvántartásokból világosan kiderül, hogy ez az arány ez 2017-ben immár 26 százalékra csökkent. A teremben kevés olyan országból érkezett európai parlamenti képviselő, ahol ennél kedvezőbb lenne az egy ajánlattevős eljárásoknak az aránya. Furcsa lenne, hogyha egy ilyen nyilvánvaló tévedésre építené bárki a maga politikai álláspontjait. Másodikként szeretném arról is tájékoztatni önöket, hogy eh, Magyarországon minden Magyarországot érintő hivatalos Európai Uniós értékelés azt mutatta meg, hogy a magunk mögött hagyott több mint fél évtizedben Magyarországon évről évre egyre javuló tendenciát mutatnak azok a számok, azok az értékek, azok az arányok, amelyek egyébként Magyarország Európai Uniós tagságának az első fél évtizedében 2004 és 2010 között valóban szomorú korrupciós mutatókat ismertettek. Érdekes módon akkor nem volt ilyen e, felhorgadás azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon milyen mértéket ért el a e, korrupció. Harmadiként engedjék meg, hogy elmondjam, hogy az a komolytalanság határát súrolja, hogy a Korrupció Kutató Központ nevű politikai aktivistákból álló szervezetet egy objektív, hiteles, a korrupció kutatására szakosodott szakmai szervezetként mutatja be ez a jelentés tervezet. Ez a szervezet, ez cikkeket, különböző politikai felhívásokat szokott közzétenni. Nincs Magyarországon és Európában magára minimálisan adó szakember, aki egyébként ennek az intézetnek a megállapításait eh, objektívnek fogadná el. Maga az intézet is elmondja, hogy egyébként ő a közvélekedésben megfogalmazott állításokat próbálja meg csupán leírni. Csak egyetlen egy konkrét példát hadd mondjak, a túlárazás kérdése, megint egy olyan kategória, kifejezés, terminus technikus, amelyik folyamatosan felmerül a Korrupció Kutató Központnak egyetlen egy olyan dokumentuma nincsen, ahol egyébként Európai Uniós forrásból támogatott projekt megvalósítása során a projektnyertes által ajánlott ár, és esetleg ugyanazon műszaki tartalommal megvalósult más beruházás piaci ára az össze lett volna vetve. Túlárazásról csak akkor lehet beszélni, hogyha egy minimális szakmai hitelesség van valakiben, hogyha azt mondják, hogy egy adott időszakban ugyanazon a piacon, mondjuk a magyar nemzetgazdaságban, hasonló műszaki tartalommal bíró beruházás, vagy hasonló szolgáltatás megvétele esetén egy eh, közbeszerzésben mindegy, hogy az Európai Uniós forrásból támogatott, vagy hazai költségvetési forrásból támogatott, egy közbeszerzésben szereplő ár és más piaci ár között különbség van méghozzá olyan különbség van, hogy nehogy Isten a közbeszerzésben magasabb az ár, a piac jár meg alacsonyabb. De mivel ez nem bizonyítható, aneziszen fog, mert nincsen így. Magyarországon a közbeszerzések esetében, mindegy, hogy Európai Uniós vagy hazai költségvetési forrásról beszélünk, semmivel nem magasabb az ára. Akár terméket, akár szolgáltatást vásárolnak, akár építési beruházásról van szó. És végül, de nem utolsó sorban, azt engedjék meg, kedves kollégák, hogy egy rossz tréfának tekintsem, hogy az Európai Parlament egy bizottsága az pénzügyi nyomásgyakorlás kilátásba helyezésével akar egy uniós tagállamot arra rávenni, hogy csatlakozzon az Európai Főügyészség intézményéhez, az Európai Ügyészség intézményéhez. Az Európai Unióban ezt az intézményt a megerősített együttműködés jogi eljárásában hozzák létre. Azaz uniós tagállamok önként csatlakoznak. Nyolc uniós tagállam nem kívánt ehhez csatlakozni. Amit önök mondanak, az azt jelenti, hogy mind a nyolc országot lekorruptazzák. Ez felelőtlenség. Szerintem Nagy-Britannia, Dánia vagy Svédország esetében eh, finoman fogalmazva eh, is még a közvélekedéssel is ez eh, ellentétes. Van arra mód és lehetőség, hogyha önök azt gondolják, hogy ez egy kötelező részvételt jelentő intézménynek kell lenni, az Európai Unió alapszerződését kell módosítani, és attól kezdve mindenkinek ehhez csatlakozni kell. De még egyszer mondom, azt egyenesen hajmeresztőnek eh, tartom, hogy egyébként egy világos, az önkéntes együttműködés logikájában megvalósuló új intézményt illetően egy vagy két tagállamot, amely tagállam nem azért nem kíván eh, részt venni ebben mert egyébként a közpénz felhasználásában bármit akargatni valója mm. van, hanem azért, mert a nemzeti mm. szuverenitás gyakorlását illetően más az elképzelése, mint ahogy a briteknek, a svédeknek, vagy éppenséggel a dánoknak is. Tisztelt! Elnézést, Deutsch úr, de kifutunk lassan az időből. Szanyi úrnak adok még röviden szót. Eh, nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnök asszony. <clears throat> Én azt gondolom, hogy ez a eh, mostani eh, jelentéstervezet, ez azért nem így fog kinézni a végén, amikor ez jelentésé válik, hanem rengeteg konkrétummal lesz föltöltve, majd még további konkrétumokkal, ami a témához kapcsolódik, és nyilván a módosítók révén. Egyébként én értem azt, hogyha a magyar kormány egyébként bizonyos statisztikákat javítani kíván, de azért ugye eléggé szerteágazon ismerjük, ismerhetjük Magyarországon is azokat a egyajánlattevős eseményeket, amikor az egyajánlattevő az konkrétan a végére, mint győztes áll elő, úgyhogy az összes többit kizárják különböző mondva csinált okokkal, és az egy ajánlattevő egyébként nagyjából a korábbi várakozások szerint ugye a politikai elithez kötődő vállalkozás kell legyen. Én azt gondolom egyébként, hogy a kormány nem véletlenül indít hisztériahadjáratokat a nem kormányzati szervezetek ellen, hiszen ezek rendszeresen tudnak különböző kellemetlen tényeket előhúzni a kormányal szemben, és ilyen értelemben ez a reakció önmagában is magyarázza, hogy van bőven takarogatni valója a kormánynak. A túlárazásról csak annyit, elnök asszony, hogy eh, tudottan és tervezetten a magyar beruházások döntő többsége igen komplex ügy, ez pontosan az összehasonlthatóságok elkerülését célzó gyakorlat, tehát itt azért az ellenőrzésnek főleg a egészen mélyre kell menni ahhoz, hogy ezeket a túlárazásokat pontosan tette lehessen érni, de az kétségtelen, hogy lélegzetelállító árakon szoktak bizonyos szolgáltatásokat elvinni a megjutalmazott nyertesek. Ami pedig a főügyészség dolgát illeti, én azt gondolom, hogy egy becsületes, tisztességes kormány ilyenkor nem a szuverenitását rángatja elő, hanem nemes egyszerűséggel, hogyha kedvezményezettje nagyon sok milliárd eurót kitevő pénzsegítségnek, akkor pont a gyanú elkerülése véget kéne hanyat homlok rohannia egy ilyen közös ernyő alá az Európai Ügyészség intézményére gondolok. Nyilván azok az országok, amelyek egyébként még szintén kimaradnak, ezek döntően azért nem kedvezményezettjei az európai pénzeknek. Valahol, hanem nettó befizetők, valahol én abban láttam a megoldást, elnök asszony, hogy nem a kedvezményezetre kéne bízni önmaga ellenőrzését. Köszönöm mm-hmm. szépen. Mm-hmm. Köszönjük szépen. A DJ Justov uh, Ringo asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm a képviselő hölgyeket és urakat. Azzal kapcsolatban, amit itt hallottunk a különböző felszólalásokban, Ebben a fázisban csak azt tudjuk elmondani, hogy a bizottság továbbra is komolyan elkötelezett az EU jog és értékek érvényesítése mellett, ideértve az alapvető emberi jogokról szóló karta érvényesítését, és minden eszközzel fel fog lépni a csalások ellen. A korrupciót a bizottság vizsgálja az egyes tagállamokban, az európai szemeszter dolga. A bizottság éves jelentésében ajánlásokat tesz a tanácsnak arra, hogy az egyes országoknak hol kell javítania. Nemrégiben, március 7-én adtuk ki a legutolsó, legfrissebb országjelentéseket. Ebben vizsgáltuk a korrupciós helyzetet is, sok tagállam vonatkozásában, ideértve Magyarországot is. Ebben a jelentésben van néhány hivatkozás néhány különösen súlyos kockázatra vonatkozóan, amelyek útjába állhatnak a jövőbeli pénzfolyósításnak, a gazdasági növekedésnek. A bizottság komolyan követi a Libe Bizottság munkáját is, amely a, a, a hetes cikk egyes bekezdésének alkalmazását is egyre komolyabban fontolóra kívánja venni, és nekünk azt javasolni. Köszönöm, ennyit kívántam mondani. von Olaf. Az Olaftól szeretnénk valakit hallani. Köszönöm, elnök asszony. Az Olaf részéről csak megerősíteni tudom, hogy a jelentés kapcsán csak azt tudtuk elmondani, hogy a 2016-ra vonatkozó adatok fontosak, és nem kívánjuk a jelentésünket módosítani. A bizottsági javaslatokon túlmenően a 2017-re vonatkozó adatokat most vizsgáljuk, ezekről még nem beszélhetek, ez a főigazgató jogosítványa, de amint lezártuk az eljárásokat, kommunikálni fogjuk őket önnek, elnökasszony. Ami a egyéb is specifikus kérdéseket illeti, pedig rendelkezésükre állunk. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Határidők. Április 5-ig lehet módosítókat benyújtani, és mivel hát nem nagyon tudunk ezzel ellen mit tenni, várhatóan nagyon sok módosító lesz. Ezzel lezárom ezt a napi rendi pontot, és tudunk arról valamit, hogy a fő igazgató úr mikor jön? 11-re kéne érkeznie. Igen, azért mondom. Hát akkor, ami megjön, addig a 12-es napi rendi pont következik a regionális főigazgatóság vezetőjével való eszmecsere a kohéziós politikáról Magyarország, Lengyelország és a Cseh vonatkozásában. Áttekintés a csatlakozás és óta eltelt időszakról, és a hetedik kohéziós jelentés megtárgyalása. Jó lenne, ha elkezdhetnénk ezt a napirendi pontot, körülbelül egy óra időnk van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 Én eh, magáról a napirendről szeretnék majd beszélni. Napirendi pontról, bocsánat. Alóverbe. Dobré ráno, vážené kolegyně a kolegové, paní předsedající. Ehm, dnešní téma je zhodnocení výsledků kohezní... Jó napot kívánok, kollégák! Eh, ma a kohéziós politikáról lesz szó három országban, és én nem teljesen négy országban, és nem teljesen értem, hogy miért csak erről a négy országról beszélünk, mert valójában 13 ország csatlakozott az EU-hoz 2000 négyben és hétben, és hogyha horizontális megbeszélést akarunk tartani, akkor tulajdonképpen mind a 13 országra oda kéne figyelni, vagy az összes olyan országra, amely egyáltalán kap pénzt a kohéziós alapból, és mindezt a, mind a két pénzügyi időszakra vonatkozóan. Amikor az abszorciós rátákról beszélünk, nem értem, hogy miért csak ezekről az országokról van szó, és miért osztjuk meg a figyelmünket, és miért csak a 2004 után csatlakozott országokkal foglalkozunk, miért nem a korábbiakkal is. Ami Csehországot illeti, az EU tól 24 milliárdot kapott Csehország az elmúlt időszakban. Ehhez nyilván a cseh költségvetés is hozzájárult. A cseh köztársaságnak voltak abszorpciós képességbeli problémái, és nem mindig tudta felhasználni az összes pénzt, de a helyzet folyamatosan javul a jelenlegi programozási időszakban, az eredmények jobbak, az operatív programok lesznek majd esetleg problémásak. 2015-ben voltak projektek, amelyek 36 eh, eh, milliárdot tettőek a társfinanszírozással együtt. Mi vagyunk az egyike azoknak a tagállamoknak, amelyek a leggyorsabb növekedést mutatják fel egyébként éppen Szlovákiával, Lengyelországgal és Magyarországgal együtt, és eh, a cseh köztesség területének immár eh, több mint fele meghaladja az EU eh, egyfőre első jövedelméről vezetett 70%-os határt. Tehát a kohéziós politika jól működik, bár vannak problémák, ezekről nyilván majd lesz szó, azok az országok, amelyek kohéziós alapot, alapból pénzt kapnak, azok növekednek, és ráadásul gyorsabban, mint korábban, még a recessziós időszakban is. Tegnap a bizottság korrupcióellenes jelentését eh, illetően kiderült, hogy csak kilenc országnak van korrupció ellenes stratégiája. Ezek között van egyébként Magyarország, Csehország és Szlovákia. Nem állapítottak meg problémát a kondicionalitásra vonatkozóan sem, és azt gondolom, hogy itt a pályázati szabályokra is kitértek eh, amikor ezt a vizsgálatot végrehajtották. Nyilván jobban együtt kell működni a tagállamoknak, és eh, Eh, létrehozni ezt az ügyészi hivatalt, amelynek feladata lehet az, hogy az Európai Uniót megvédik a pénzek eh, elsorgatásától vannak olyan országok, amelyek azt akarják, hogy ez a hivatal felálljon, jobb legyenek, jobbak legyenek az együttműködések, eh, országszinten is, egyébként Csehország és Szlovákia ide tartoznak, tehát mi megpróbálunk mindenben nagyon átláthatóak lenni már, ami a pénzek elköltését illeti. Ne felejtsük el, hogy egyes országokban azért a problémák súlyosabbak, mint másokban. Nem véletlenül választottuk ki ezt a négy országot, de ez persze nem jelenti azt, hogy a többiről nem fogunk beszélni. Köszönöm, hogy itt van a főtitkár úr, főigazgató úr végül. Megadom a szót ennek. Tisztelt elnök asszony, jó reggelt kívánok, köszönöm a lehetőséget hogy megszólalhatok ebben a körben. Érdemes itt egy kicsit visszalépni, és megfigyelni, hogy milyen általános trendek figyelhetők meg ezen fontos tagállamok vonatkozásában. Ezek ugye a legnagyobb felvevői az európai támogatásoknak, különösképpen a kohéziós alapoknak csatlakozásuk óta, 2004 óta. Kezdjük azzal, az alapokkal. Azzal tehát, hogy ezen országok GDP-je hogyan alakult a 2004-16-os időszakban az EU átlaghoz képest. Az EU átlag a szaggatott vonal 100%-ról indul a grafikon 2004-ben, és az EU átlag GDP növekedése a legkevésbé dinamikus, kevésbé fejlődött az EU átlag GDP-je, mint bármelyik kiemelt országé. Látható azonban, hogy a négy ország között is komoly különbségek vannak. Magyarország követi legjobban az EU átlagfejlődését, vagyis fejlődött legkevésbé GDP ileg míg Szlovákia, míg a cseh köztársaság már jobban teljesített az EU átlag fölött, és ami a gazdasági dinamikát illeti, Lengyelország és Szlovákia egyértelműen vezeti a sort. Lengyelország vonatkozásában különösképpen elmondandó, és ez kiemelkedő tény, hogy Lengyelország a gazdasági válságot úgy vészelt át, hogy egyszer sem csökkent a GDP az országban, még 2008-9-10 között sem. És hála persze a komoly EU támogatásnak is, mind a 2004-6-os időszak végén és az új időszak elején is növekedés mutatott. Ha megnézzük az agregált növekedési adatokat, akkor azt látjuk, hogy 2004-hez képest az EU mintegy 15%-kal nőtt a GDP tekintetében, 13 év alatt 15%-kal átlagban. A válság volt a fő visszatartó ok. Magyarország nagyjából ugyanígy 16%-on teljesít, míg Lengyelország és Szlovákia kiválóan teljesítettek. 60 százalékos növekedés produkáltak 13 év alatt. És a legfrissebb adatok vonatkozásában is azt látjuk, hogy ugyanez a trend folytatódik. Magyarország elmarad a másik három tagállam fejlődésétől. Az egyfőre jutó GDP növekedést is látjuk, mégpedig vásárló erő, erő paritáson számítva. Egyértelműen felzárkózott a Lengyelország és a Szlovákia. Nagyon meggyőző a már korábban is viszonylag magas ö, arányhoz képest a cseh köztársaság fejlődése, és meglehetősen szerény Magyarország felzárkózási aránya. A Visegrád négyek tehát általában jól teljesítettek, 13 év távlatában, de még továbbra is a Magyarország a legkevésbé fejlett Lengyelország komolyan előre lépett önmagához képest. A százalék arányok változása Szlovákia és Lengyelország vonatkozásában komoly, tehát mintegy 21 százalékkal nőttek jobban, mint az EU átlag. Az EU átlagának felével jobban nőtt a lengyel gazdaság, Szlovákia is majdnem. A cseh köztársaság pedig csak azért nem növekedett annyira dinamikusan, mert már korábban is magasan állt. Körülbelül Spanyolországnál is mintegy 50%-kal gyorsabban nőtt azonban a gazdasága. Ami a szociális mutatókat illeti, a kohéziós politikának ugye a gazdasági és szociális kohézióról szól, és arról, hogy az embereket munkához kell jutatni. Ebből látható, hogy Lengyelország és Szlovákia, amikor csatlakoztak az EU-hoz, akkor nagyon magas munkanélküliségi mutatókkal rendelkeztek. 18-20 százalék volt a munkanélküliség, és nagyon nehéz volt a központi irányítású gazdaságról való átállás a piacgazdaságra. Tehát 20% körüli volt a munkanélküliség még 2004-ben a két országban. A helyzet azonban akkor még Magyarországon volt a legjobb. És a cseh köztársaságban. 6-8%-os munkanélküliség mutatóval. 13 év elteltével azt látjuk, hogy Lengyelország és Szlovákia behozták, sőt részben megelőzték az EU átlagot, Lengyelország különösképpen, tehát jobbak a munkanélküliségi mutatóik, mint az EU átlagnak. A csekk köztársaság pedig az európai első helyen végzett 2,4%-os munkanélküliségi mutatóval a legutóbbi 2017-es adatok alapján. Ez az egész EU-ban a legjobb mutató. Lengyelország is komoly fejlődésen ment át, a nagy munkanélküliség, magas munkanélküliség ez képest most már munkaerő hiány van Lengyelországban, és Lengyelország éppen ezért nyit az ukrán munkavállalók előtt újabban, hogy a munkaerő hiányt enyhíteni tudja. Összességében pozitív a kép valamennyi Visegrád ország komolyan javította a munkanélküliségi mutatóin. Ami a többi szociális mutatót illeti, a szegénység által fenyegetett lakosság aránya vonatkozásában azt látjuk, hogy 2005 korábbi adatunk nincs, hez képest eh, minden országban javult a helyzet, de legjobban Lengyelországban javult, ahol a szegénységi arányt 50%-kal csökkentették, és így az EU átlagot eh, elérték és a többi Visegrád tagállam is vagy az EU átlag környékén, Magyarországi magasabb, vagy az alatt szerepelnek. A cseh köztársaságnak van a legalacsonyabb szegénységi mutatója az egész EU vonatkozásában, bár egyes cseh szakértők ezt vitatják, állítólag ez egy definíciós és értelmezési kérdés is. Szerintük túl jó statisztikákat alkotunk róluk, de annyira nem tévedhet ez a statisztika, tehát Csehország mindenképpen jól áll a szegénység felszámolása tekintetében, és a társadalmi igazságosság egyenlőség tekintetében. Ami a készségek fejlődését illeti, tehát a munkaerő hadrafoghatóságát illeti, azt látjuk, hogy itt is óriási fejlődésre mentek át ezek az országok. Itt azt látjuk, hogy a 30-34 éves és felsőfokú végzettségű szegmensben, egyes országok tekintetében, Csehországról beszélek, Szlovákiáról, majdnem háromszoros az ilyen végzettségűek aránya a társadalomban, mint korábban volt, 2004-ben volt. A Visegrád országokból három majdnem behozta az EU átlagot 2017-ben, és Lengyelország pedig már jobb mutatókat produkál 35%-kal, mint az EU átlag. Magyarország kivételével mind a három Visegrád ország az EU-nál dinamikusabban fejlesztette jól képzett munkaerejét. Ez egy nagyon fontos statisztika, mert azt is mutatja, hogy milyen a jövőbeli potenciálja ezen országoknak a fejlődésre. Mindig az elején könnyű jelentős változásokat elérni, amikor megszületnek új reformjogszabályok, tehát amikor beléptek ezek az országok a belső piacra, amikor a legtöbb külföldi tőke folyt be ezekbe az országokba, ekkor nyilvánvaló, hogy minden ország szép ö, mutatókat produkál. De hogy a jövő hogy fog kinézni, azt, azt határozza meg, hogy milyen kihasználatlan potenciál van még ezekben az országokban. A jövőbeli megfelelés azon múlik, hogy mennyire képzett a munkaerő, mennyire képes az innovatív, új típusú növekedési pályákra átállni. És remélhetjük, hogy e tekintetben valamennyi visegrádi ország eh, pozitív pályán van. A következő diát, ha láthatnánk, ha láthatnánk, akkor megvizsgálhatjuk, hogy ennek a gyors fejlődésnek milyen más aspektusai vannak. Egy ilyen aspektus, amit ki szeretnék emelni, az a fővárosok fejlődése. A cseh köztársaságban enyhén nőttek a regionális különbségek, Lengyelországban ö, már látható, és Szlovákiában különösen pregnáns a regionális fejlődések eltolódása. A főváros és a vidéki térségek közötti fejlődési ö, különbség. Prága, Budapest, Bratislava, Pozsony nagyon jelentősen fejlődtek, míg a vidék főleg Szlovákiában kevésbé. Magyarországon enyhén csökkentek a regionális különbségek Budapest és a vidék között. Máshol nőttek. Nem egy abnormális jelentség, sőt inkább normálisnak nevezhető akkor, amikor magas a növekedési ráta, akkor általában a növekedés az koncentrálódik. Azt is megkockáztatnám, hogy a mi pénzeink, az EU-s pénzek ezt lekorlátozzák, és összességében és végső soron az összes régió gyorsabban növekszik, mint ahogy egyébként növekedett volna. Következő ábrát kérem. Hogyan tudtuk ezt elérni? Alapvetően igen komoly kohéziós alokációkkal, illetve a segélyintenzitás évre és lakosra lebontva szintén elég figyelemre méltó. 2000 2007 és 2013 között a segélyintenzitás a cseh köztársaságban volt a legmagasabb, Magyarország gyakorlatilag alig lemaradva, egy, egyformának nevezhető a két szint, és ebben az időszakban eh, Szlovákia eh, az első eh, Észtországgal. Tehát itt négy olyan tagállamról van szó, amelyek akár még történelmi mércével mérve is a legmagasabb támogatást kapták az Európai Uniótól egy majdnem 20 éves időszakban, de facto mondom, mert ugye ennek a periódusnak a hatásai azok 2023-ig elhúzódnak, hiszen N plusz 3-as szabály alapján kell a pénzeket felszámolni, azokkal el, felhasználni, azokkal elszámolni. Eh, tehát nem, láttuk még, nem láttunk még ilyet korábban. Az is eh, látható, hogy GDP arányosan nézve ez a támogatás szintén figyelemre méltó. Magyarország mindig, tehát folyamatosan a legtöbb pénzt kapta a GDP-éhez képest. 2007-2013-as időszakban majdnem 1%-kal többet, mint a többi visegrádi ország. Ebben a programozási időszakban pedig csekély mértékben többet, mint a többi ország. Következő ábrát kérném. hogyan is állnak ezek az országok jelenleg a jelenlegi programozási időszakban ott van egy a többiektől elszakadt ország, Magyarország ugyanis gyakorlatilag az összes kohéziós pénzt már alokálta különböző projektekre, és már ami a pénzügyi kifizetéseket is illeti, a pénzügyi végrehajtást illeti, ott is vezető szerepet játszik, illetve ő a az az ország, amely a legtöbbet már kifizette. A többi visegrádi ország közül a csehek és a szlovákok egy kicsit az EU átlag alatt vannak, a lengyelek pedig valamennyivel az átlag felett. Ebben az időszakban Lengyelország nagyon konzisztens eredményeket mutat, a múltnak is megfeleltethető eredményeket, és nagyon harmonikusan abszorbálja a jelenlegi programozási időszakban rendelkezésre álló pénzeket. Következő ábra. Itt eh, gyakorlatilag az apró betűs rész következik. Nem feltétlenül kell ezeknek a számoknak nagy jelentőséget tulajdonítani, ez egy a nagyon klasszikus bemutatása annak, hogy mi várható, mint eredmény a jelenlegi programozási időszaktól. Nagyon sok projektet támogatunk, például víz, ivóvíz, tiszta víz projekteket, vagy hulladék kezelési projekteket, vagy széles sávú, vagy közlekedési projekteket, vállalattámogatások. Én itt azt hangsúlyoznám, hogy, és itt visszautalok arra a megjegyzésre, amit korábban tettem, arra vonatkozóan, hogy folyamatosan egy kicsit át kell hangolni a megközelítést, azért, hogy a konvergencia folytatódjon. Tehát erre visszautalva mondom, hogy ez a négy tagállam egyre jobban koncentrál a kutatásra és az innovációra. És ezek a tagállamok a GDP arányos kutatási ráfordításaikat jelentősen növelni fogják 2020-ig. Ezt támogatjuk, ezt jó folyamatnak tartjuk, és valójában ez is volt a tárgyalás során a célunk, amikor leültünk ezzel a négy tagállammal. És az elkövetkezendő időszakra is ezt szeretnénk látni tovább, tehát intelligens specializációs folyamatok révén eh, további hangsúly kerül a kutatási és innovációs projektekre elmozdulva az infrastruktúrától és a készségekre is, mert látjuk, hogy a munkaerő piaca ezeknek a, az országoknak egyre kihasználtabbá válik, tehát nagyon kevés a rendelkezésre álló ki nem használt munkaerő, inkább a készségeit kell a jelenlegi munkaerőnek, a tudását kell növelni. Következő ábra. Itt eh, végezetül egy szimulációt szeretnék bemutatni önöknek a makrogazdasági modell segítségével. Az ECFIN főigazgatóság készítette ezt, és ez eh, a nettó hatását kívánja mérni GDP szinten a kohéziós programoknak ebben a négy országban. Látjuk, hogy az egész időszakot nézve, és itt most 2017-et nézünk, mint végeredmény, tehát a teljes hatását még nem látjuk a 2014-2020-as programozási időszaknak, ezért is van az, hogy abban az, arra az időszakra alacsonyabbak a számok, de a korábbi kohéziós kiadások fényében is azt látjuk, hogy a gdp e ennek a négy országnak az ábrán látható százalékokkal magasabb. Tehát, hogyha máshogy akarok fogalmazni, hogyha nem lett volna kohéziós politika, akkor a lengyel GDP 7%-kal alacsonyabb lenne, a magyar GDP 5%-kal lenne alacsonyabb, mint amennyi a cseh és a szlovák köztársaság GDP-je pedig majdnem 4%-kal lenne alacsonyabb a kohéziós pénzek nélkül. Összefoglalva, Én óvatosan azt mondanám, hogy a kohéziós politika eredményeket ért el, a legfontosabb feladatát elvégezte, ami azt jelenti, hogy a kevésbé fejlett régiók és országok megközelítsék a gazdagabbakat. Erre a négy országra ez igaz, nem tagadva azt, hogy a négyből három nagy sikerének eh, az egyik kulcsa az a közvetlen külföldi befektetés is, és a kohéziós politika pozitív hatást fog kifejteni továbbra is ezekre a gazdaságokra, eh, akkor, hogyha az innovációra és a munkaerő képzettségére koncentrálunk. Köszönöm szépen, főigazgató úr. Nagyon érdekes volt. Egyik jobb napunk ez a mai. A legrosszabb az lett volna, ha azt mondja, hogy 260 milliárdot elszórtunk, és nem volt sem értelme négy tagállamot támogatni, nincs hatása. Azért van, lehet, hogy többet tudtunk volna elérni, de azért azt nem lehet mondani, hogy tehát és javítani kell a dolgokat, erről is beszélni kell, de vannak eredmények, ez jó. Egy, még egy dologról elfeledkeztem, Murphy úr van körünkben az Európai Számvevőszék részéről, majd bemutatja később a számvevőszék álláspontját ezekkel kapcsolatban. Most abban Labajva asszony kapja meg a szó. Köszönöm, elnök asszony, főigazgató úr. Mindig jó pillanat az, amikor egy lépést hátralépve áttekinthetjük a kohéziós politika kedvezményzetjének alakulását. Két érdekes dolgot hallottam ma, hogy semmi sem, egyrészt, hogy semmi sem fekete-fehér. Még a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban sem. Néha a legrosszabbokból a legjobbak lesznek, a másik meg, hogy az Európai Bizottság érdekes és konkrét adatokat is tud szolgáltatni. Mindig ezt kérjük a mentesítési eljáráskor. Egyébként éppen tegnap szavaztunk a bizottság, bizottságban az Európai Bizottság mentesítéséről. Tehát konkrét adatok, bizonyítékok alapján, amelyeket mindig kérünk, láthatjuk a kohéziós politika igazi hatásait. Köszönjük ezt. Az is jó, hogy a jó gyakorlatokat, konkrét projekteket, pozitív történeteket is megbeszéljük. Van például egy jó cseh példám a fejlesztési minisztérium adatai alapján a projektek fejlesztéséről. Online lehet lekövetni a minisztérium websájtján a projekteket, a hatásait, a hozzáadott értéket helyi szinten is. Utóbbiról a hozzáadott értékről beszélve, szerintem ugye a, a, a kohéziós politika igazi előnyeit könnyű megvilágítani, és erről beszéltek önök is, láthattuk. Ám egyfajta filozófiai kérdésként teszem föl önnek, szerintem nem csak ez a négy fontos kedvezményet ország látta hasznát ennek, hanem az egész EU a kohéziós politikai beruházásoknak a hasznát látta. Tehát az európai hozzáadott értékről beszélve, ez ugye megjelenik köbbféle szempontból lehet vizsgálni ezt, és ezek szerintem kiegészítik egymást. Az egyik hozzáadott érték nyilvánvalóan a kohéziós politikából adódik, amely eredeti formájában akkor jelentkezik, akkor is jelentkezik, hogyha minden egyes projekt külön-külön lehet, hogy nem ad, mutat hozzáadott értéket, de egészében nagy EU hatás, hatása van EU szinten. Tehát a csomag, e, e, ezeknek a projekteknek az egész csomagja az egész euró hatással lesz, például a regionális különbségek csökkentésében, javítva a munkavállalás arányait, az életkörülményeket. Ön tehát egyetért az az állítással, hogy szükség van az erős kohéziós politikára a következő MFF részeként? Lehet ezt kimondani, hogy az európai hozzáadott érték egészen megjelenik a teljes képből. Köszönöm a prezentációt, és eh, legyen példamutató ön a többi főigazgató előtt is, hogy amikor a kontel jönnek, konkrét adatokat szolgáltassanak, ahogy ön tette. Köszönöm, és Dehovszki kollega. Köszönöm szépen, igaz, főigazgató úr. Nagy hatással volt rám a prezentáció a számok, a tények nagy hatása voltak rám. Csehország tekintetében, ha a Csexit lehetősége felmerül, jó érveket ad nekünk ezekkel a számadatokkal a Csexit ellen. Nem, viccet félretéve tényleg pozitív meglepetést hozott az, amit bemutatott. Kérdésem azonban inkább a kont szakbizottságról szól, illetve az Európai Parlament által kezdett indítványozott vizsgálatokról szól, arról, hogyan lehetne jobban menedzselni ezeket. Ön egyes országok GDP-ről beszélt. Csehország egy sikertörténet, össze lehet vetni más tagállamokkal, és mutatja ez a példa azt, ahogy Martina is említette, hogy nem csak Csehország látta hasznát ennek, hanem egész Európa, hiszen nagyon sok vállalat, amely részt vette ezekben a folyamatokban, nyugat-európai vagy dél-európai tagállamok vállalat volt. Kérdésem is ehhez kapcsolódik. Nagyon sok projektet adunk nem átlátható műdön, működő vállalatoknak. Olyan vállalatoknak, ahol senki tudja, mi a tulajdoni struktúrája a vállalatnak, ki áll mögötte, mi áll mögötte. Nem tudjuk sokszor, hogy vajon orosz érdekeltségnek jut e a pénz, vagy más külső államban működő tulajdonosoknak. Nagyon fontos kérdés ez, vajon problémát jelente ez, akarnak-e változtatni valamit a rendszerben, hogy ez nem legyen így. A második kérdésem, mennyiben gondolkoznak rendőrségi vizsgálatok indításában a következő periódusban egyes konkrét projektek tekintetében, amelyeknél az, ered, az indítástól lehet látni, hogy nem érdemesek kohéziós politikai támogatásra, meg költségetésére sem. Alapvetően tehát az önök ellenőrzéséről kell itt beszélni. Önök azt mondták, hogy nagyon sok ellenőrzést folytatnak le. Kérdés az, hogy ezek milyen hatásai vannak ennek, ezeknek az ellenőrzéseknek. Ha összevettem ezeket az ellenőrzéseket a, a, az OLAF eredményeivel, sokszor önök azt mondják, hogy nem történt semmi az alapnak, meg ezzel szemben álló meglátás van ezekről egyébként sikeresnek tűnő projektekről. Kérdésem azt lát, hogy akarnak-e a jövőben változtatni valamin ezen tények fényében? Köszönöm. Ja, Köszönöm. Lemaradt egy vitáról egyébként, ahol nagyon intenzíven foglalkoztunk a hibákról, Európai Uniós pénzek kell való visszaélés gyanújával foglalkoztunk Magyarországban, Lengyelországban, Szlovákiában. Tehát ezzel kapcsolatban is lesz majd mondani való. Sodrova asszony a következő hozzászólunk. Köszönöm szépen, elnök asszony. El kell mondanom, hogy nem lep meg az, hogy a főigazgató úr pozitív hatásokról beszél. Én meg vagyok győződve arról, hogy a kohéziós alapok Csehországban konkrétan nagyon pozitív eredményeket hoztak. Azért is tudom, mert olyan régióban származom, amely nagyon sok támogatást kapott, az ország keleti része, részéről van szó, csak kohéziós alapok nélkül sokkal nehe, lenne a nyugat-európai fölzárkózás. A 45%-os abszorciós kapacitás ráta elgondolkodható viszont. Nyilván ez a instabilitásból is adódik, minisztőrmi váltások voltak az igazgatásban is. Ezt, mutatja, ezt is mutatja, hogy a kapacitásokba kell befektetni. Jól tudjuk, hogy Csehország is használ fel pénzeket kapacitásépítésre, és van egy eh, kérdésem, egy, egy eh, eltéréssel kapcsolatban. Arról beszélt, hogy a kutatás fejlesztése nagyobb ö, arányban mennek támogatások, ez helyes, és egyet is értek vele. Ám ennek hatása lehet a regionális különbségekre, a főváros és a távolabbi megyék közötti különbségre, hiszen a fő kutatóintézetek nyilván a nagyvárosokban, főleg a fővárosban vannak, Csehországban, ő főképpen Prágában és Brünóban. Brünóban. Tehát a kutatás fejlesztés nyilván a növekedés motorja, ám ha nem ruházunk be az infrastruktúrába, akkor ez újra koncentrációt vezethet a főváros és a vidék közötti különbségek növekedéséhez. Ezért gondolom úgy, hogy infrastruktúrai beruházások továbbra is fontosak a régióban. Kollégi Liberácki, bitte. Liberácki képviselő a szó. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sajnos nem hallottam minden felszólalást, de mint az Európai Parlament alelnöke voltam távol, egyéb feladataim voltak, elnézést. Ezt előre basátva azt tudom elmondani a kohéziós politikáról, hogy a legfontosabb az lenne, hogy valamennyi projekt befejeződjék. Lengyelországban sajnos azt látjuk, hogy sok mindenbe belefogunk, főleg infrastruktúrális projektekbe, amelyek aztán nem zárulnak le teljes körűen, nem valósulnak meg teljesen. A kohéziós politika mutatói sokkal jobbak lennének, és könnyen javíthatók lennének, hogyha például a tervezett vasútvonal Fehéroroszországtól Németországig kiépülhetne. De sajnos menet közben politikai megfontolások áthelyezik a prioritásokat, és a köze, közeli célok, a megválaszthatóság vagy népszerűség átírják a terveket. Vannak hagyományosan lemaradó ágazatok. Lengyelországban az egyik ilyen ágazat a vasút. A vasúti infrastruktúra, amely sajnos nagyon elmaradott. És Szerintem az Európai Bizottság nem gyakorol elég nyomást a mindenkori lengyel kormányra, annak érdekében, hogy ezek a vasúti projektek megvalósuljanak. A bizottság túl engedékeny, belemegy bizonyos kompromisszumokba, tehát például, hogyha a vasút helyett a gördülő állományt fejlesztik, pedig nem azt kéne fejleszteni, hanem a pályát. Az európai kohézió kizárólag a pályafejlesztés javítja, nem a gördülőállomány fejlesztés. És a milliárdok ellenére, amelyek ilyen projektekre mennek, vagy vasúti projektekre mennek általában, az eredmény nem arányos a befektetett pénzekkel. Ha van egy projekt, akkor azt le kell fejezni. A bizottság kényszerítse ezt ki, hogy az európai hozzáadott értékek mentén valósuljanak meg a projektek, és ne lehessenek azok felülírhatók, mondjuk Dél-Lengyelországban, helyi politikai prioritások által. Ugye Kelet-Lengyelországban is sok populista döntés született amelyek ellenében hatnak az európai kitűzött céloknak. A lengyel vasútfejlesztés, tehát sajnos egy negatív példa, jó lenne, hogyha a bizottság kikényszerítené a konzekvens döntéseket, és nem is értem, hogy a bizottság miért maradt tétlen, amikor ezt látja. Köszönöm. Jávor úrnak adok szót. Thank you very much, and, and thank... Köszönöm és köszönöm ezt a nagyon informatív bemutatását a kohéziós politiká működésének a Visegrád országokban. Számukra ez magyarok számára sokszor eléggé szomorú negatív eredményeket mutat, mert lemaradóban vagyunk a visegrádi hármaktól több tekintetben, és ez ráadásul, mivel évek óta zajlik már, jó lenne, hogyha valaki megkérdezné már, hogy miért van ez így. Magyarország miért nem megy a többi Visegrád országgal. Érdekelne is a szakemberek véleménye e tekintetben. Nem volt benne az előadásban, hogy ön hogy látja, miért nem megy Magyarország a másik három országgal egy irányban, egy ütemben. Mi a baj Magyarországgal önök szerint? az európai alapok felhasználása tekintetében, a kohéziós politika működése tekintetében nem lehetséges, hogy túl magas korrupciónk miatt folyik el a pénz, és nem fordítódik eredményekre, vagy nem jó a projekt kiválasztás, nem jók a projekt témák, már ennek megint csak politikai oka van, hogyha ez így van. És mivel a következő 2020 utáni több éves költségvetésről beszélünk, ezért válaszokat kell adni arra a kérdésre, hogy egyes országokban a kohéziós politika miért nem úgy működik, mint máshol, és mit tehetne az EU annak érdekében, hogy jobb legyen az alapok felhasználási hatékonysága. Nem lehet, hogy sokkal szigorúbb korrupcióellenes fellépésre lenne szükség? Több komolyabb bizottsági fellépésre? Vagy nem lehet, hogy az európai célok, prioritások érvényesítésével van baj? Nagyon sok a kirakat projekt és a politikai kampány és megfontolás alapján kiválasztott projekt. Ezt a követke, ha leghamarabb a következő 2020 utáni időszakban ö, ki kell kényszeríteni. Mert a sokadik időszakban sajnos érvényes az, hogy pénzt tajítunk ki az ablakon, mert átírja a politika a valós célokat. Érdekelne, hogy miért teljesít Magyarország rosszabban. Köszönöm, mondja Szeller úr. Az európai struktúrális alapok működések közép- és Dél-Európában egyértelműen pozitív változásokat hozott. De ne felejtsük el, hogy e- e- ezekről az országokról éveken át úgy beszéltünk, hogy az átulakulás országai e- valóban a szocialista kollektív gazdasági modellről egy egypártrendszerről kellett átállni a piacgazdaságra, a demokráciára, és ez nem ment pillanatok alatt, és a Manchester kapitalizmus Marx volt a meghatározó gazdasági forrása a tudásnak, és ettől nem könnyű elszakadni. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a piacgazdaság sem ad mindenre megoldást, és egyes nyugati országok is jól megéltek ezen országok fejlesztéséből. Ráadásul nem cserélődtek le teljesen a régi kommunista ö, vezetők. Ö, a korábbi kommunista vezetők is gyakorlatilag tudták, hogy a megélhetés, az ő megélhetésük ö, tehát azt prioritásként kezelték, hogy ők maguk hogy élnek meg, és ez ma is sajnos így van. Tehát ne legyünk vakok, sokkal jobban oda kéne figyelni a pénzek felhasználására, a trendekre, és csak remélni tudjuk, hogy kialakul végre egy olyan civil társadalom azokban az országokban, amely helyben kikényszeríti az igazságosabb, tisztességesebb pénzkezelést, ránéz a politikusok körmére, és eh, segít ebben. Szlovákiában láttuk most súlyos példáját annak, hogy, eh, hogy hol tart Európában a civilek eh, védelme, de Máltán is volt ugye hasonló eset. A munkanélküliség csökkent Lengyelországban jelentősen, és a többi országban is. Ez részben annak is köszönhető, hogy amióta az Európai Unióban szabadon lehet mozogni, a jó képésítésű munkaerő nyugatra utazik, és látjuk, hogy mennyi a holland rendszám Nyugat-Európában, vagy Németországban, csak egyedül, Berlinben. Tehát a munkanélküliséget főleg azt csökkentette, hogy elmentek az emberek nyugatra dolgozni. Ez persze valós előny, ez nem illegális így, ez egy másodlagos haszon ezen országok számára, de lássuk azt, hogy ezek a mutatók nagy részt ebből adódnak, és nem a helyi foglalkoztatás nevekedéséből. és komolyan megfontolandó téma most az, hogy azok az országok, amelyek sok kelet-közép-európai munkavállalót fogadtak eddig be, azok ezt meddig bírják tenni, ugye az Egyesült Királyság kilépése egy aggasztó jel. Köszönöm, főigazgató úr. Elegedett ön is az eredménye? 260 milliárd is igen nagy pénz. Parancsoljon. Köszönöm szépen, állok szó. És köszönöm a hozzászólásokat, kérdéseket. Sohasem lehetünk persze elégedettek, nem dőlhetünk hátra nyilvánvalóan és mindig van javítani való a hatásokat illetően, és a közkiadásokat illetően különösen. És ez erősen tükröződik a DG régióban dolgozó kollégák munkafilozófiájában. Nem gondoljuk úgy, hogy feltalált hogy, hogy megtaláltuk volna a varázsszert a, a fel, gazdasági fejlődés szempontjából legjobb eszköz. Senkit sem talált fel a világon ezt eddig még, hanem folyton javítanunk kell méghozzá tényalapú vizsgálatok révén. És ezért fog számunkra is fontos, hogy némi önvizsgálatot tartsunk adott esetben a saját munkánkkal kapcsolatban. És ez a nagyon nyílt megközelítés, amely nálunk érvényesül, és amelyben a jó gyakorlatok, jó összetevők keresésében vagyunk aktívak, megjelenik abban a sok pilot projektben is, amelyet indítottunk az elmúlt években. Legfőképp azon régiók vonatkozásában, amelyek legmesszebb vannak az EU átlagtól. És ahogy elmetette egyikük, ezek a régiók sokszor magukra maradnának, hogyha csak a fővárosok szaladnának előre a Legging Regions Initiative éppen egy ilyen pilot projekt, két évvel ezelőtt indult, pontosan ezzel a célral, hogy a regionális különbségeket csökkentse, és ebből bizony tanulunk is. Ezekből a szakpolitikai kísérletekből nevezzük így. Ez tehát az a filozófia, amelyet tovább viszünk, nem azt mondva, hogy mindent tudunk, hanem egy közös tanulási pályán mozogva a tagállamokkal együtt. És azt is remélem, hogy meg tudom majd győzni önöket arról, hogy nem nézünk félre, nem hunyunk szemet a tagállamok tevékenysége felett, és hallatjuk a hangukat a tagállammal szembeni, amikor úgy látjuk, hogy úgy gondoljuk, nem jó úton járnak. Hadd az a, a teljes körű válasz érdekében Labajavoly asszonynak válaszolva mondom, hogy igen, Az egyes tagállamoknak jutó kedvezmények és források nem állnak meg persze a határoknál, és ez is nyilvánvaló, hogy a gazdasági tevékenységben való pozitív fejlemények, amelyekről az beszéltem, hasznára vannak más tagállamoknak is ugye a belső piac működéséből adódóan. Két fő módja van ennek egyébként, egyrészt a szerződéskötés révén, nagyon sok cég sokszor Nyugat-Európában működő cég jut szerződésekhez, infrastruktúrás beruházások során különösen, Másodszorban pedig ez a megnövelt gazdasági tevékenység nagyban támogatást kap a kereskedelem fejlődéséből is. Látszik ez az export-import GDP-ben való arányából is, e tagállamok teljes költségvetésében, amely rendkívül mértékben növekedett. És ez megint mindenki, mindenkinek előnyére volt az EU-ban. Lesz egy napirendi pontot a nap, rögtön a mostani után, amely konkrétan egy cseh cég ügyével foglalkozik. És Tehovszki úr felistett már egy kérdést, azzal a, lehet azzal a problémával kapcsolatban, amely adott esetben projektek kedvezményezetjeként szereplő, ám nem átláthatóan működő vállalatokat érint. Ezzel kapcsolatban egy általánosabb válaszom volna a helyt. Éveken át Csehországban az volt a helyzet, hogy a névtelen részvényesek rendszere megengedett volt, és így a tényleges tulajdonosok elrejthetőek voltak. Ezért a tanács, és a bizottság és a tanács már több évvel ezelőtt felkérte Csehországot az ország specifikus ajánlások körében a jogszabály módosításra. És most a negyedik pénzmosás elleni irányelv révén, amelyet a Csehország most ültetett át a joggyakorlatába, végre áttörés történt. Nem lehet névtelen vállalati tulajdont fenntartani, nem lehet névtelenséget biztosítani a részvényesek számára Csehországban. Úgy gondoljuk, ez némi elégedettségre ad okot. Persze, csak némi elégedetlenségre, elégedettségre, hiszen az irányító hatóságok konkrét programok, KKV-knak címzett programok végletes során újra és újra meg kell vizsgálják, hogy valóban KKV-knál kötnek ki ezek a források, és a rendszer audit Csehországban néhány évvel ezelőtt nem, volt éppen, nem jutott éppen elégedettségre okot adó eredményre. Az hatóságok nem ástak elég mélyre a vállalati információk körében, hogy biztosítsák ezt a célt, hanem elfogadták ezeket névértéken, úgymond. Úgyhogy azt kértük az hatóságoktól, hogy végezzenek háttérvizsgálatot a vállalatok tulajdonosai hátterében, és ezt meg is teszik most már. Mik is hatásai az ellenőrzéseinknek? Ha, na, ha hangzott el a kérdést, és ha a legutóbbi időszakot vizsgáljuk, az ellenőrzéseink több milliárdos korrekciókat hoztak, és általában a rendszerben több korrekció adódott, mint a nemzeti auditálások eredményeképpen, ilyen adatokat táradtunk már önöknek, és készen állunk továbbiak nyújtására is. Ebben a tekintetben tehát a hiba feltárásban bemutattuk, és bemutatjuk még mindig az árási folyamatok révén is, amelyek 2000 7-től 13-ig folynak, hogy 2%-os fennmaradó hiba arány alá tudunk menni, a nagyon fontos korrekcióknak köszönhetően. Ami meg a csalást illeti, és azt hiszem, hogy ez volt a, erre utaltak, az Olaf vizsgálatok megjegyzései kapcsán. Tény, hogy nem mindig jutunk ugyanarra a következtetésre, mint az Olaf jelentések. Utóbbiak tudnilik, fontosan, rendszeresen leadják a tagállami hatóságoknak, mint az Olaf, és aztán a tagállami hatóság tud erre reagálni, plusz információval adott esetben. Ami nagyon gyakran korrekcióhoz vezethet, de nem feltétlenül olyan százszerzelékos korrekcióhoz, mint amilyet az Olaf javasolt. Ám az legyünk világosak, minden Olaf ajánlást után követnek, igen, kita, kitartóan, és a korrekciókat elégedetten állapíthatjuk meg, hogy megtörténtek. Nem feltétlenül csalással foglalkoznak persze ezek, ám csalás esetén mindig százszerzalékos a korrekció, nem lehet ez alatt. Ez tény. Sodrova asszony Uh, suggested yourself that, uh... Ön is jelezte, hogy Csehország keleti része nem fejlődött volna úgy, ahogy fejlődött a kohéziós alapok nélkül. Ezzel én is egyetértek, köszönöm, hogy elmondta. Ám azt is mondta, hogy attól tart, hogy jövőben az innovációra helyezett nagyobb hangsúly növeli majd a területi különbségeket. Igen, erre figyelni kell, való igaz. Ám az infrastruktúra nem az egyetlen megoldás a, a, az utolérésre. Sok esetben az innováció játszik vezető szerepet ebben. Mi éppen erre törekszünk az okos specializációs módszertanunkkal, ösztönözve a hatóságokat, állami és regionális szinten is, arra, hogy gondolják végig, mik a komparatív előnyeik, mire kéne koncentráljanak ahhoz, hogy előreléphessenek. De ilyen pillanatban én azt javasolnám, úgy általánosabb értelemben, a nagyon kedvező utolérési adatokat vizsgálva, Ugye a kiadások tartalmát és orientációt vizsgálva minden négy tagállamra vizsgálódni kell, ám arra is van igény, mert a jövőben, hogy jobban elgondolkozzanak arról, hogyan lehet jobban hasznosítani ezt a támogatást ami előbb vagy utóbb nyilvánvalóan elképzelhetően csökkenni fog a múlthoz képest. Liberacki úr. Nem mondhatom azt, sajnos, egyetértek önnel. Egyrészt a be nem fejezett projektekkel kapcsolatban is, ugye beszéljünk világosan, miről van szó. Ha a projektet nem fejeznek be, és nem kezd működni, akkor vissza kell fizetni Az önök szakbizottsága igen résztesen vizsgálta például a Görögország helyzetét, mert ott is vannak határidők, és az elmúlt időszakban a türelmi idő lejártával meg kell nézzük, hogy vajon felállnak, működnek a projektek 2019 márciusáig. És nem ez könnyű bizony ezt, tehát nem csak, hogy be kell fejezni a projekteket, hanem működőképesen felhasználhatóan kell legyenek. Egy másik példa, másik ügy az a példa, amit említett, azon autópályák ügye, amelyeket ugye ma még nem fejeznek be, nem fejeztek be, a nyugodtól a keleti határig, meg északról délre húzódó területen. És nyilvánvaló, hogy egész Európában az autópályák ugye folyamatosan épülnek, újabb és újabb szakaszokkal egészülnek ki, ebben nincs különbség észak-dél, nyugat-kelet között. És igen, itt is vannak bizonyos prioritások, meghatározhatóak a tagállamok részéről, hogy melyik szakaszt akarják előbb befejezni, és a, a projektek lejáratát, illetően is, meg a, az építkezés jell sajátságait is figyelembe lehet venni. Ám abban biztos lehet, hogy az S6-os, ha jól tudom, észak lengyelország beli autópálya ügyében ragaszkodni fogunk ahhoz, hogy befejezzék az úgymond európai szakaszát, vagy hozzáadott értéket hozó szakaszát ennek a projektnek. A vasúti infrastruktúra tekintetében nem értek sajnos egyet az önök értékelésevel. Én magam is jártam Lengyelországban, hogy elindítsunk egy konkrét közös csapatot, egy task force csapatot, amelyet a lengyel kormány, a lengyel vasúti ügynökség, nem is tudom, hogy nevezik a, a lengyel vasútársaság, állított fel, az EBB részvételével, szakértőivel együtt. Ugye lehet, hogy legnagyobb politik, kollektív politikai nyomást gyakoroljuk egy olyan testületre, amelynek a feladata az volna, hogy kifejlesz ezeket a projekteket, és amelyről tudjuk, hogy nem éppen szerepelt jól a tekintetben a múltban. Mindenek a cél pedig az volt, hogy azok az összegek, azok a milliárdok, melyeket erre az időszakra programoztak, végül valóban felhasználásra kerüljenek, még hozzá olyan fejlesztési célra, amely valóban a vasúti pályák műszaki javítását, minőségének javulását hozza. Az is igaz, hogy a, az előző kormány idején volt egy hangsúly áttétel a vasúti pályák javítása másáról inkább a gördülőállomány felújítására koncentráltak. Ez tény, mint ahogy az is, hogy a, a pálya projektek csúszásba kerültek. Hogy ez önmagában rossz-e? A lengyel vasútak felhasználása tekintve bizony semmiképp sem, hiszen sokkal kényelmesebb, vonzó vasúti kocsik jelentősen hozzájárultak ahhoz szerintem, hogy jelentősen nőtt a vasúton utazók száma Lengyelországban, azt hiszem 40 százalékkal az elmúlt 6-7 évben. Csak fejből idézem, de valahogy így állnak a számok. Nem az a cél, hogy itt megálljunk persze, és az is meg kell oldjuk a vasúti pályák problémáját is, és a Task Force és itt van az igazgató is, aki elindította a folyamatot, és nyomon követi, be is számolhat majd róla. Tehát a lehetőleg szorosabban figyelemmel kísérjük ennek alakulását, és el kell mondanom, hogy itt kézek kézben dolgozunk a lengyel kormányjal is, hogy elérjük ezt a célt. Ami az, az alapok, a projektek felosztását illeti a lengyel régiók között. Először azt akarom hangsúlyozni, hogy ebben a programidőszakban az alapok jelentős egyben eh, a régiókhoz kerültek. Majdnem fele a lengyel allokációnak regionális programok eh, révén kerül folyósításra, és ez nem változott az elmúlt időszak óta, és ez tehát már az előző, az előző kormány idején is így volt. Ha a keleti és déli régiókra jobban koncentrálnánk, annak is megvolna a maga indokoltsága, tekintve a relatív fejlettségi szintet, ugye itt vannak a legkevésbé fejlett régiók Lengyelországban ma. Vannak olyan régiók, amelyek kb. 50 en állnak a átlagnak. Végül Benedek úr hogy Magyarország miért szerepelt rosszabbul, mint a többi tagállam. Láthatólag rosszabbul szerepelt, mint a többi tagállam. Nem egy olyan időszakot vizsgálunk, ami nagyon sajátságos. Abban az értelemben, hogy magában foglalja a a gazdasági válságot, amely az elmúlt 80 év legsúlyosabb és szaggatóbb erejű válsága volt. Magyarországot nagyon másképpen érte ez a válság, mint a, többi, mint a másik három tagállamot. Makrofinanciális támogatást kapott az EU-tól is, és az IMF-től is, ha jól tudom, 2008-9-ben, így, így nagyon súlyos zavarokhoz vezetett a válság, jelentősen csökkent a, a, a magyar deviza árfolyama, a bank ágazat hatalmas nyomásnak volt kitéve, és ez meglátszik a, a számadatokon is. az is látható, hogy Magyarország kevésbé leszakadó, mint a többi három tagállam az utóbbi években. Némileg gyorsult a fejlődés üteme. Megnézhetjük az ország specifikus jelentéseket is e tekintetben. Magyarország annyiban is eltér a másik három országtól, hogy mindig nagyobb volt az állami kiadások aránya a GDP-ben, mint a másik, vagy viszonyítva, mint a többi három országban. Ez a három ország ilyen tekintetben hasonló egymáshoz Magyarországon talán nem sikerült eléggé az állami kiadások arányát a GDP-hez képest kellőképpen csökkenteni, és több közvetlen tőkét bevonzani, mint a másik három országban. De összességében az erre az időszakra kitűzött célok hangsúlyok, prioritások tekintetében Magyarország is jól teljesített, egyre nagyobb az innovatív kiadások aránya, a pénzeknek köszönhetően Magyarország on is nőtt eh, a GDP-hez képest eh, a kutatási fejlesztési beruházások, befektetések száma. jelentősen ráadásul. Tehát Magyarország vonatkozásában is reményteljesek vagyunk, hogy a kohéziós alapok pozitív, nagyon pozitív eredményt hoztak és hoznak majd még a jövőben is. Ha megengedik, felhívnám a figyelmet arra a makroökonomiai szimulációra, amelynek az eredményei már a kezünkben vannak, tehát szó sincs arról, hogy a kohéziós alap nem érte volna el hatást. Inkább csak arról van szó, hogy bizonyos tényezők negatív szerepet játszottak, ezekről beszéltem, a másik három országhoz képest. <clears throat> Ezeknek a hatása a 2017-es GDP-ben akár 5,3% mm, is. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony a szót. Nagyon érdekes volt ez a mai eszmecsere a kohéziós politikáról. Nekem Azért is érdekes ez, mert ugye a megfelelő fejezetért én vagyok felelős az éves jelentésben. A bizottsági főigazgató említette, hogy a kohéziós támogatás és a gazdasági fejlődés között mindenképpen korreláció van ezekben az országokban, és a számvevőszék éppen ezért odafigyelt arra, hogy különös a arra ezekben az országokban, hogy a végrehajtás jó legyen. Erről beszélnék röviden, arról ugyanis, hogy a számvevőszék hogyan vizsgálta a kohéziós alapok hatékonyságát, jogszerűségét. Évente kiadunk erről egy jelentést, és a kohéziós politika egészét mi is pozitívan értékeljük ezen országok vonatkozásában. Jelentősen javult a hiba arány, tehát csökkent. 2007 és 11 között 11%-kal, és azóta is tovább csökkent ez. Persze még mindig maga fölötte van ez a materialitási küszöbnek, de a trend jó. A számvevőszék megpróbált ösztönzőket megfogalmazni a kohéziós politika hatékonyabb végrehajtása érdekében 2018-ban az egyszerűsítés a fő prioritásunk, ezt önök is tudják, reméljük, hogy ennek meg lesz a hatása. De két másik ösztönzőnk is van. 2015-ben speciális közbeszerzési auditokat végeztünk, és a csalás és kohézió összefüggésében hét országot, Bulgária, Franciaország, Lettország, Magyarország, Görögország is ezek között volt, ott vizsgáltunk. Ezekről a jelentésünket megjelentetjük hamarosan. 2019-es munkaprogramunk pedig további javaslatokat tartalmaznak az érintettek számára Egy biztos, hogy a 2015-eshez képest változtak a közbeszerzési prioritások, de ez mi is alkalmazkodunk, és már meglátják jött ajánlásainkból, hogy hogyan. Köszönöm. Ezzel ezt a napi rendi pontot befejeztük. Főigazgató úr, a következő témára szeretném önt visszatartani. Tulajdonképpen nem kellene itt zárt ajtók mögé vonulnunk, de ö, bizonyos okokból ezt mégis el kell, hogy majd rendeljem. Köszönöm az utolsó szó jogán. Pontosabban az új téma kapcsán kronológiai sorrendet szeretnék követni. 2017 márciusában a tagállamok a 2007-13-as időszakra vonatkozó zárásokat elvégezték, a cseh hatóságok is, és közép-bohémia régió vonatkozásában is megtörtént ez. Itt ez egy két millió eurós támogatást is tartalmazott a Stocknest cég vonatkozásában gólyafészek eh, témáról beszélünk. Az operatív programokat eh, megvizsgáltuk, mert eh, a nemzeti hatóságok és az Olaf felhívták a figyelmet bizonyos szabálytalanságokra. Tavaly decemberben az Olaf véglegesítette jelentését, megkaptuk azt, ebben a jelentésben. Ami benne van, ezt a cseh hatóságok is ismerik, és a jelentés alapján azt javasoltuk, hogy a gólya hogy azt állapítottuk meg, hogy a gólyafészek nem független kisvállalkozás volt, hanem a gólyafészket egy nagyobb cégcsoport részeként kell tekinteni, és mint ilyen viszont akkor nem jogosult a kisvállalkozásokat illető támogatásra, és az Olaf jelentés alapján a saját véleményünk is az volt, és ezt javasoltuk a cseh hatóságoknak, hogy vonják vissza a Közép-Bohémia programnak adott támogatást. Ezt a cseh hatóságok elfogadták februárban, és így végül is le lehetett zárni a programot, úgyhogy kivettük ezt a tételt belőle. Ez a jelenlegi helyzet. Tehát a közép-bohémia program támogatását meg kellett vonni tőle, nem kap az eu pénzt. Dankeschön, das ist eine wichtige Köszönöm szépen, ez világos volt. Stehovszki kolléga kap szót. Děkuji, <clears throat> pane řediteli, za vysvětlení. Köszönöm. Köszönjük a főigazgató úrnak ezt a magyarázatot. Én magam olvastam a kiszivárogtatott Olaf jelentést, és Engem többször megvádoltak azzal, hogy nagy feljelentgető vagyok itt Brüsszelben, de ténylegesen soha nem léptem fel Babos, Babes miniszterelnök ellen, de most nem erről beszélünk, nem a mai témánk. Arról kell beszélni, hogy hogyan fordulhatott ez elő, illetve hogyan lehet megakadályozni, hogy ez újra előfordulhasson a jövőben. És ha valaki olvassa az Olaf jelentést, akkor annak rögtön az elején szerepel a legfontosabb információ, nevezetesen az, hogy ez a cég a kezdetektől fogva sem volt átlátható, sőt azt sem lehetett tudni, hogy ki a tulajdonosa. Ez nem szabad, hogy megismétlődjön, nem szabad megengedni azt, hogy bárki felállíthasson egy céget, és aztán elbújhasson, és ne, ne tudjuk, hogy ki a valódi tulajdonos, és KKV-nak adja ki magát ez a kis, az a cég. Természetesen bízni kell, de mindig ellenőrizni is kell. ahogy azt Nagy Katalin cárnő is mondta annak idején. Vannak adatbázisok, vannak regiszterek, ahol utána lehet járni annak, hogy egy cég KKV-e vagy sem. Az Olaf jelentésben a regió Főigazgatóság auditja is szerepel, mint olyan audit, amely nem tárta fel ezeket a problémákat. Ez azt mondatja velem, hogy az auditokat meg kell változtatni, az audit módszertanát, sokkal intelligensebbé kell tenni az auditot, ne csak horizontális legyen, hanem vertikális is, és kössék össze a különböző pontokat. Időről időre elmegyünk egy-egy ilyen kiküldetésbe, és azt látjuk, hogy az auditok nem teljesek. Miért csak az Olaf jött rá, hogy itt csalásról van szó, mert hát csalásról van szó. És az utolsó dolog, amit mondanék, az az, hogy miért félünk attól, hogy kiadjunk egy végleges tényfeltárást. A cseh pénzügyminiszter azt mondta, hogy megkérdezi a jogászoktól, hogy a jelentés kiadható-e. Valójában ez a jogászi feltárás soha nem történt meg, amennyire én tudom. Én úgy tudom egyébként, hogy a jelentés nagy része az nyilvánosságra hozható, és ráadásul ez növelné az Európai Unió hitelességét is. Nagyon sok mindent hallottunk az előbb, hogy az EU alapok milyen jól hozzájárultak a növekedésünkhöz, illetve a fejlődésünkhöz. Ugyanakkor nem szabad leleple, elleplezni azt sem, hogy voltak csalások, és jó lenne, ha legközelebb a pozitív ügyekkel tudnánk foglalkozni, és nem pedig a negatívokkal. Vlastně rozhodnout o tom, jestli Češi si budou říkat, že evropské... És az önök főigazgatósága pedig az kell, hogy eldöntse, hogy a végrehajtott projektek azok eh, használtak egy Csehországnak, vagy sem. Thank you very much. Labélva asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mint alelnöki a szakbizottságnak, azt szeretném kérni öntől, hogy ragaszkodj a régi régió és a mi szakbizottság közötti hatáskör megosztáshoz. Három nagyon egyszerű kérdést tennék fel önnek Tehát három kérdésem van. Egyrészt, meg tudja erősíteni, hogy a kiadás vég, bevallott kiadás összege azt mutatja, hogy az Olaf által jelenleg vizsgált tétel nem volt hatása az ERFA kifizetés, kifizetendő ERFA összegre. Mert ez a tehát 2018. decemberi a csehatósanak írt levelének ez a tartalma kérem erősítse meg. Második kérdésem, meg tudja esteni azt, hogy a cseh hatóság egyetértett a végső kifizetés kiszámításával, beleértve az ezéves éves, ha jól tudom, 25-i dátumozású levonást is. A harmadik kérdésem pedig, hogy meg tudja erősíteni, hogy nem volt EU finanszírozási része a gólyafészek projektnek, így módon nem várható semmiféle közbeavatkozása a bizottság részéről. Köszönöm. Ez, foglalkozunk ezzel a projekttel, mert eredetileg EU projekt volt a kezdetikor. Tehát ezért került sor erre végső soron. Ám sajnos elég sokáig tartott, mire a cseh hatóságok végre eldöntötték, hogy ezt támogatást kiveszik, hiszen ami logikus volt, hiszen elveszett volna ez a pénz, tehát ki kell mondjuk, hogy ez alapvetően EU projekt volt, egy fontos cseh politikushoz kötődő, aki az audithatósághoz is kapcsolódott, tehát ezzel foglalkoztunk ilyen sokáig ezzel. Nem akartam benyomást kelteni, hogy mi egy ilyen vitaklub vagyunk, amely csak azért tűzünk a a dolgokat, mert, mert akarunk vitatkozni róla. Ennek fontos, fontos politikai kihatásai, ugyanakkor olyan szervezeti hibákra hívja fel a figyelmet az irányító hatóságok szervezésében Csehországban, amelyen foglalkozni kell. Tehát vállalatokat tiltottak el, kormánytagokat váltottak le, tehát volt ennek az eredményének a vizsgálatnak. A csehek, Csehország számára fontos, hogy elérjék ezeket az eredményeket, és más tagállam számára is fontos, hogy hasonló konzekvenciák legyenek adott esetben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Stehovski úr, szerintem viszont rövid nem tudok válaszolni a már megadott információra támaszkodva, amely az előző kérdés előtt válaszomban volt. Bár nem kérdezte, azért hangsúlyoznám, Szerettük volna megfelelő garanciákat kapni arra, hogy a, ez, a, ez egy elszigetelt ügy, és a 2017-13-as időszak lezárásakor fel is kértük a, az ellenőrző hatóságot, hogy 30 KKV-s projektet, random módon kiválasztott projektet ellenőrizzenek le ellenőrizzünk le, ezt végrehajtottuk, és nem találtunk semmit. Tehát ez azért jó jel a jövőre nézvést. Ami pedig a 2014-20-as időszakot illeti. Hát csak egyetértő tudok azzal, amit mond. korai preventív rendszer audit volt, ahol az irány a vállalkozás innovációs program irányító hatóságát vizsgáltuk le, amely legtöbb KKV támogatást adja Csehországban. Tavaly februárban folytattuk ezt le, és azt találtuk, hogy az irányító hatóság túlzottan támaszkodott az értékes során névértéken arra az információra, amit a KKV-k nyújtottak be. Nem vizsgálta ezeket tovább. És azt követeltük, hogy a hatóság, hatóság mélyreható rendszerszerű vizsgálatokat végezzen, nézen utána az információnak, amit kapott, és ezt csinálják most. Amikor elkezdődött, egy kicsit az időszak kezdetét követően, a már támogatott projekteket is megnéz, megvizsgáltuk. És nem találtunk olyan eseteket, amelyek úgymond hát mesterséges kisvállalatokkal utaltak volna olyanokra, amelyek voltak éppen nem voltak azok. Most tehát megvannak a megfelelő Eh, ellenőrzések Csehországban, és megvan a jogi keret is, amely alapján az a hatóságok vizsgálhatják a KKV-kat, mint kedvezményezetteket, hogy pontosan milyen is a vállalat háttere. Ami meg a, a jelentések publikálását illeti. Az alapjelentések azért nem mindennapos dolgok. És voltak éppen ez a téma nem is az én hatáskörömbe esik. Labajava asszony, megvallom, nem értettem az első kérdését. A másodikra vonatkozóan igen, a cseh hatóság elfogad, el, eh, hajlandóak voltak visszavonni, a közép programból visszavonni ezt a tételt, és ennek alapján lezárhattuk a programot múlt hónapban. A harmadik kérdés Ez azt is jelenti, hogy nem ment EU pénz már a, a, ebbe a projektbe, ebbe a újabb észek projektbe. Lebajova asszony azt kérdezte, hogy vajon a késő döntés miatt elveszette pénz, hogy amiatt, hogy később döntöttek ebben az ügyben, veszett el a pénz. Nem. Csehország nem visszavonás miatt nem látta kárát, illetve nem csökkent a, az összeg. Köszönöm szépen! Köszönjük, érdekes volt meghallgat, lehet, hogy meghívjuk majd még úgy is, önnek is, meg a csapatának is. Fontos, érdekes információt adtak, és nem fenyegetésként mondom, hanem tényleg jó szívvel, hogy találkozunk majd. Ötinger úr meghallgatással folytatjuk majd a programot, és az új, az új főtitkár kinevezésének ügyében fogjuk kérdezni fél háromkor, addig felfüggesztem az ülést.